proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo Kedves kollégák! Kezdjük el az ülést. Ez egy rendkívüli ülés. Először is azért, mert nagyon fontos témát vitatunk meg, és azért is, mert egyszerre két biztos is és más rangos vendégeink is vannak körünkben. Először is le kell tudnunk a formális dolgokat, megkapták a napirendet, ha nincsen senkinek megjegyzés, akkor azt a napirend tervezetet elfogadottnak tekintem, hogy van bárkinek megjegyzése. Úgy tűnik, hogy a német tolmácsolás nem hallható. Kérem, hogy próbálják a technikát beindítani. Úgy tűnik, hogy megoldódott a gond. Na tehát, ami a tolmácsolás illeti, néhány nyelv, az észt, a máltai, a szlovákia és a írkelt a kivételével minden nyelve és nyelvről van a tolmácsolás, 20 nyelven. Hallgathatjuk az ülést. Ma pedig elsősorban a verseny és az mezőgazdaság kapcsolatáról fogunk itt beszélni. A verseny kérdése nem gyakran szerepel a mezőgazdasági bizottság rendjein. Gyakran beszélünk más bizottságokban róla, vagy itt is, de általánosságban, és elfelejtjük, hogy nagyon fontos összefüggés van a két téma között, amelyel érdemes nekünk is foglalkozni a belső piac szempontjából és a külső piac szempontjából is mind a mezőgazdaságnak, mind a versenypolitikának jelentősége van, és minél jobb formában zajlik a verseny és jók a kereskedelmi gyakorlatok, annál jobb a mezőgazdasági termelők jövedelme és dolga is. Köszönöm szépen, hogy eljött körünkben ma, tehát a két biztos. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem Vestager biztosasszonyt, aki a versenypolitikáért felelős biztos, és nyilván nagyon örülök Hogan biztos úr jelenlétének is, csak hát őt már jobban megismerhettük itt, és rendszeres vendégünk nyilván az ő jelenlétének is nagyon örülök. Talán tudják önök is, hogy a parlament arra kérte fel az Európai Bizottságot a mezőgazdasági reform keretén belül, hogy végezzen mély vizsgálatot arról, hogy hogyan függ össze a versenypolitika és agrárpolitika, a kül és a belső kereskedelem vonatkozásában egyaránt. Elkezdődött a konzultáció, több ágazatra vonatkozóan, a marhahús ágazat, az olaj, bogyó és egyéb növénytermékek tekintetében. Megkapták ezeknek az előzetes egyeztetéseknek az anyagát, most pedig hát hallgassuk meg a meghívottaink véleményét. Másfél óránk lesz erre, fél kilenckor fogunk majd szavazni. Nikolson úrat még nem látom, de remélem, hogy ő is hamarosan megérkezik, mert a módosítók vonatkozásában fontos, hogy jelen legyen. Kompromisszumok is születtek, de hát ezekről majd később beszélünk, fél kilenctől, addig is Kezdjük meg a párbeszédet biztosainkkal. Nem tudom, hogy melyik őjök kívánja kezdeni. Ferragen asszony azt mondja, Vesztegel asszony azt mondja, hogy Hogan úr kezdje. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. A fő mezőgazdasági ágazatokra vonatkozó fő iránymutatások vonatkozásában már többször eszmét cseréltünk a piaci témákban, de amikor a mezőgazdasági ágazatról van szó, akkor a parlament és a bizottság közös célokat követnek, igazságosabb, versenyképesebb mezőgazdaságot akarunk, ezt akartuk már régóta, emellett köteleztük el magunkat, a reform is erről szól, és az új piacpolitika. Azt szeretnénk, hogy zöldebb és fenntarthatóbb legyen a mezőgazdálkodás. Tehát vannak itt specifikus kérdések, de azt hiszem, hogy először érdemes az általános keretekről beszélni. A verseny mindennapi gyakorlat a mezőgazdasági termelők számára. Ez logikus az eddigi kapreformok után, a mezőgazdasági termelés piacorientáltabb, mint valaha. És ez persze sok kihívással jár a termelők számára, a fogyasztók egyre magasabb igényeket támasztanak, jobb termékeket, fenntartható termékeket és lekövethető termékeket. Ugyanakkor a termelőink külső, nem európai importokkal is versengenek, és némelyik külföldi partner, vagy hát konkurens nagyon erős, akár termelő, akár gyártó, csomagoló vagy kereskedő legyen. A mezőgazdasági termelők azonban túlzatan atomizáltak az Európai Unióban, és kevés a tárgyaló erejük ezen nagy felvásárlókkal szemben. Ezért Vesztágar kolléganővel megpróbáljuk egyesíteni erőinket, hogy segítsük az európai gazdákat, hogy meg tudjanak felelni ennek a kihívásnak. Az utóbbi években sok új szabály született és tűnt el. Ezek mind az igazságosabb, zöldebb, fenntarthatóbb gazdálkodást hivatottak segíteni. Önök és az önök bizottsága, a parlament és az agribizottság fontos előremutató erőt jelentenek a reformok során. Tény, hogy át kellett térnünk egy piacorientáltabb termelésre. A közös árusítás az összefogás, a kartelesedés ugye <clears throat> tiltott az EU-ban a fogyasztók védelme okán. De a mezőgazdaságban itt kivételt kell tenni, mert a zöldebb, a versenyképesebb termeléshez elengedhetetlen az, hogy a termelők is összeálljanak szövetségeké. És önök és a tanács ezért az általános versenyszabályok alól kivételeket tesznek jogi értelemben is, derogációnak hívják ezeket a mezőgazdasági termelésre vonatkozóan. A kap 15 éve, utolsó 15 éve során nagyon sok szabályváltozás és ilyen kivétel volt, a parlament és az önök bizottsága fontos szerepet játszottak az utolsó kapreform során is, főleg azáltal, hogy új versenyderogációkat szavaztak meg. A tanácssal együtt önök úgy döntöttek, hogy három ágazatban a gabonafélék, a marhahús, a borjúhús és az olívaolaj tekintetében új szabályokat vezetnek be. Ezek a szabályok azt várják el a termelőktől, hogy szövetségül lépjenek egymással, és az úgynevezett downstream ágazattal, a felvásárlókkal szemben alkossanak közösségeket, vagy legalábbis ezt lehetővé teszi. A bizottság tehát egyfelől tiltja a kartellesedést, de a kis méretű összefogásokat meg kifejezetten támogatjuk, <clears throat> mert úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy fenntartható legyen egyáltalán a termelés és a gazdálkodás, erre szükség van. Például közös eladási, értékesítési szövetkezeteket alkothatnak, hogy rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a terjesztés az követelményeihez. Ha ezt megteszik, akkor jobb lesz a tárgyaló erejük, a <clears throat> piaci pozíciójuk, és a downstream felvásárlókkal szemben erősebb tárgyalási pozíciókat tudnak elfoglalni. Nem lehet mindent lenyomni a torkukon a felvásárlóknak, a termelők torkán. Ezért szükségesek ezek a derogációk, és olyan szabályokra van szükség, amelyek hatékonyságot, a, az ellátás biztonságát garantálják elfogadható fogyasztói árakon. Végül is erről szól a mezőgazdaság, egy versenyképes ágazatot akarunk, amely képes a verseny feltételeknek megfelelni, fenntarthatóan működik, <clears throat> és fogyasztóbarátan. A bizottságuk, önök bizottsága tudja, hogy a 169-171-es CMO rendelet cikkei leszögezik, hogy az árakat kis volumen esetén a termelők maguk határozhatják meg, összefogva, és a marhahús ágazat 15%-a, az olaj ágazat 20%-a esik ezzel a szabály alá közös értékesítési szövetkezeteket alkothatnak a hatékonyabb kereskedés érdekében. A jogalkotó szándéka világos volt ahhoz, hogy a kap céljait elérhessük ezeken az ágazatokon belül, meg kell teremteni az egyensúlyt. Több tárgyalóerőt kell adni a termelőknek, több hatékonyságot, de nem szabad megengedni a monopóliumok kialakulását. Ez volt csak az a néhány gondolat, amit én úgy gondoltam, hogy keretként el kell mondani a kap reformja kapcsán. És akkor, ha megengedik, akkor most átadom biztos társamnak a szót. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy engem is meghívtak, de nem is kell megemlítenem, a teljes mértékben egyetértek az előttem szóló kollégával, csak néhány szót tennék még ezt hozzá azzal a munkával kapcsolatban, amelyet eddig már sikeresen elvégeztünk. Természetesen nem elegendő, hogyha ha a törvénykönyveikben szépen megírjuk a szabályokat, hanem ezeket élő, mindennapi valóságá kell tenni ezeket a szabályokat azok számára, akik meg be kell ezt tartaniuk. Éppen ezért hozzáférhetőnek, érthetőnek, igazi iránymutatásokkal bíró szabályoknak kell ezeknek lennie, különben a törvény alkotó által elvégzett munka, amelyet önök is elvégeztek, nem fogja az alkalmazás során kibontakoztatni a meghúzódó szándékot, ami mögötte állt. Természetesen egyetértünk abban, hogy a tagállamokon belül vannak különbségek, és a nemzeti versenyhatóságoknak iránymutatásokra van szükségük, bizottsággal éppen ezért dolgoztuk ki ezeket az iránymutatásokat, mert igazuk van, valóban vannak nagyon komoly eltérések a tagállami gyakorlatok között, amely az egyenlő feltételrendszert nem teszik lehetővé. A verseny eh, foglalkozó és a mezőgazdasággal foglalkozó főigazgatáságok együttesen dolgozták ki az iránymutatásokat, és mindenkit szeretnénk, fel a gazdákat, akár a hatóságokat is, hogy tegyenek észrevételeket, és önök is, mint az életékes szakbizottság a parlamentben szóljanak hozzá. Azért is kértünk minél több érintetet arra, hogy szóljanak hozzá, mert mi biztosak vagyunk abban, hogy az ő észrevételeik hasznosak lesznek. Nem, ez nem azt jelenti, hogy egyébként a bizottság iránymutatások ne lennének hasznosak, de de fontos, hogy ezek az iránymutatások azonnal a gyakorlatba átültető legyenek, ne kelljen még további szabályokat, segítséget ehhez nyújtani. A gazdák fogják ugye ezeket a szabályokat betartani és alkalmazni, és nekik maguknak kell azt is kértekelni, hogy mennyiben tesznek eleget a lefektetett szabályoknak, és hogyha önálló kiértékelésre kerül sor, nyilvánvalóan iránymutatásokra van szükség, hozzáférhető szabályokra, különben rendkívül nehéz feladat alá, elé fogja ez a gazdákat állítani. Éppen ezért dolgoztuk ezeket az iránymutatásokat ebben a formában, ráadásul nagyon sok gyakorlati példával, hogy egy-egy helyzetben hogyan is értelmezendők ezek a szabályok. A nyilvános konzultáció során számos érintett kihangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos ennek a hasznossága, az, hogy minél több gyakorlati példával szolgáljanak ezek az iránymutatások. Ezen dolgozunk, hogy még hasznosabb és még kézzelfoghatóbb segítséget nyújtsanak az iránymutatások, hiszen felhasználóbarátnak kell lenniük, és lehetővé kell tenniük a gazdák, a termelők számára, hogy könnyen, zökkenőmentesen alkalmazzák az itt lefektetett rendelkezéseket. Ezen kívül kihangsúlyozom, hogy az iránymutatások semmiféle új követelményt, eljárás rendelkezés nem vezet be. A bizottság arra korlátozta a munkáját, hogy magyarázattal szolgáljon, az új szabályokat értelmezze, amelyeket ugye a törvényalkotó meghozott. Az is nagyon fontos, hogy ezek az iránymutatások a, nagyon alapos konzultációból születtek a nemzeti versenyhatóságokkal és mezőgazdasági minisztériumokkal, még a nyilvános konzultáció előtt eszmét cseréltünk. Aztán a nyilvános konzultációnak pedig az volt a célja, hogy ezek az iránymutatások tükrözzék a az ágazat sajátosságait. Ahogyan Hogan biztos úr is kiemelte éppen az imént ezt, a szabályok egy része amelyek más ágazatokra vonatkoznak, a mezőgazdasági ágazatban nem alkalmazhatók éppen ezért óriási szükség van arra, hogy a nemzeti hatóságokkal, minisztériumokkal, gazdákkal együttműködjünk azért, hogy ezek a szabályok megfelelőek legyenek. Ennek következményeképpen remélhetőleg ezek az iránymutatások lehetővé teszik majd az egységesebb alkalmazását és a szabályoknak, tehát ahogyan azt a törvényalkotó szerette volna, Európa szerte egységes alkalmazást nyernek majd ezek az iránymutatások. A nyilvános konzultáció során pedig nagyon sok hasznos észrevétellel is értek az érintettek, és ez a szakbizottság is nagyon komoly, jelentős észrevételekkel járult hozzá a munkánkhoz. És örülünk, hogy e- alaposan ezt megrágták, és erőfeszítéseket tettek, és írásbeli észrevételekkel éltek, és a mai bizottsági eszmecsere is majd ezt is majd figyelembe vesszük majd az iránymutatások végleges kialakítása során. Minket a bizottság részéről arra kértek, hogy az általános eltérések kapcsán nyilatkozzunk, ezek a 206-209-es cikkekben foglaltak a közös piacszervezésre vonatkozó rendeletben, a mezőgazdaságom ágazatban az értékesítési gyakorlatokra vonatkozó szabályok, bizonyos kivételek engednek meg, ezek az általános eltérések. Itt például a termelők közös értékesítését is lehetővé tesszük a szarvasmarha, a borjúhús, az olívaolaj és a szántóföldi növények esetében. Ezek új lehetőségek, erre nyilvánvalóan szükség, ezért nyilvánvalóan szüksége is van a gazdáknak arra, hogy egyértelmű iránymutatással szolgáljunk. Ami más mezőgazdasági ágazatokat illet, a bizottságtól a cukortermelők kértek további iránymutatásokat. Ez logikus, hiszen a cukorágazatban 2017-től új feltételekkel kell majd együtt élniük a termelőknek, az új szabályoknak köszönhetően. Itt tehát szükség volt ezekre az iránymutatásokra, arra is szükség lenne, mint elmondták, hogy, hogy a dominanciát és az erőfölényt és ezzel való visszaélést hogyan is értelmezzük. Az általános versenyhatósági szabályok erre vonatkozóan már léteznek általános verseny szabályok, iránymutatók lehetnek a gazdák és a termelők számára, és a szolgálatunk természetesen hajlandós készen áll arra, hogy további segítséget nyújtson abban, hogy az általánosan elérhető információkat és szabályokat hogyan kell ezekben az adott ágazatokban alkalmazni. Ez fontos lesz a további munka szempontjából is. És a bevezetőben is már elmondtam, hogy szeretnék szólni arról, hogy néhány szót, hogy hol állunk most a munkával, ebben a munkafolyamatban hol tartunk a nyilvános konzultációban során tett, május 5-én zárult ez le, ugye ennek során tett észrevételek kiértékelését végezzük most. Természetesen egyet értünk azzal, amit a szakbizottság is elmondott, hogy jó lenne a végső lépések megtétele előtt, ha önök is hozzászólhatnának ez a folyamathoz, ezért is került megrendezésre ez a mai találkozó. A nemzeti versenyhatóságok tanácsadói és hozzá fognak ezt szólni, szeptemberben ül össze az őket tömörítő bizottság. Aztán pedig a kollégium elé terjesztjük majd a szöveget elfogadásra, ezt minél hamarabb szeretnénk elérni az ősz folyamán, hiszen ahogy hallhatták, szeptemberben ugye a tanácsadó bizottság elé kell úgy is terjesztenünk, éppen ezért utána minél hamarabb szeretnénk a, a biztosi kollégium elé is beterjeszteni ezt. Hogan biztos úr is jó magam is elkötelezettek vagyunk emellett a feladat mellett. Nyilván való, hogy Európa szerte a gazdáknak nagyon komoly kívásokkal kell szembe nézniük. Az előítéletekkel és az inputtal kapcsolatban is vannak itt nehézségek, éppen ezért szeretnénk, hogyha működnének ezek az iránymutatások, szeretnénk minél konkrétabbá, hozzáférhetőbb és érthetőbb, érthetővé tenni ezeket az iránymutatásokat. Úgy gondolom, hogy az írásban a szakbizottság által benyújtott észrevétek, és ez az eszmecsere segíteni fog bennünket abban, hogy elérjük ezt a célt. apeluję też, abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy, o które prosiłem. Nos, azt javaslom, hogy használjuk fel írásbeli formáját ennek a kommentárnak, ahogyan a biztos asszony is javasolja. Kezdjük a koordinátorok hozzászólásaival. Mindenki feliratkozott-e, hogy megszervezhessük ki, mennyi hozzászólási időt kapjon. 8 óra 30-ig van időnk. Kérem, hogy mindenki jelentkezzen. Desk koordinátor úr kap szót elsőken, elsőként. Náluk nem lesz felszállási időkorlátozás, mégis kérem, hogy röviden szóljanak. Köszönöm, elnök úr, Hogan biztos úr, Vesztager biztos asszony, köszönöm, hogy ellátogattak ma ide. Nem fogok 20 óra 30 percig beszélni, noha talán lehetséges lenne. Köszönöm, hogy ma beszélünk erről a fontos témáról. Valamennyünket érint ez. A néppárti frakcióban nagyon gyakran beszélünk ezekről a témákról. A verseny, versenytorzulások témája rendkívül jelentős téma. Hogan biztos úr nem felelős ezért, és a biztos asszony a felelős ennek az agrárreform végrehajtását nézem az egyes tagállamokban, hogy átnézem ennek a jegyzés, jegyzékét, akkor láthatjuk, hogy most vannak olyan versenytúlzulások, amik tíz évvel ezelőtt nem léteztek. Hogyha az EU jogot egymásra összhangban megnézzük, például Franciaországban a területalapú kifizetéseket, vagy Németországban, akkor ezeket Németországban is be lehet vezetni, a, vita majd megkezdődik nálunk, hogy bevezetjük-e a termeléstől elválasztott kifizetéseket. Nagyon nagy a nyomás nálunk, a cukorripa termelők azt mondják, hogy ha máshol vannak már ilyen kifizetések, akkor Németországban újfent be kell ezeket fizetni, különben nem lesz verseny egyenlőség. Ugyanez a helyzet a marha hús termelésnél is de erről határoztunk, és most már ezzel kell együtt élnünk. Biztos asszony, biztos úr, a legnagyobb versenytorzulásokat olyan területeken tapasztalhatjuk, ahol Európának nincs felelőssége, például az adóügy területén. Hogyha láthatjuk azt, hogy Dániában az agrárdízelnél nincsen ö, adó, vagy szinte nincsen, és más országokban nagyon nagy adó kulcs sújtja ezt a terméket, akkor ez versenytorzulás. De az adó, úgy az nemzeti, nemzetállami kompetencia, ezen nem lehet ö, változtatni. A Dán gazdálkodók esetében például a növényvédő szereknél is kellene illetéket fizetniük, ami szintén versenytorzulásokat eredményez. Nagyon nagy környezeti adók vannak Európában is, és különböző mértékűek ezek, de ez továbbra is nemzetállami kompetencia. Juncker elnök úr eltelő ezzel a javaslattal, hogy a génmódosított termékek importjáról a nemzetállamok döntsenek, és ez a következő nagy versenytorzulást eredményezheti Európában. Talán el tudjuk téríteni a bizottságot ettől az elképzeléstől. Aztán nagyon nagy különbségek vannak a bizonyos termékek áránál, Láthatjuk, hogy Németország és más országok között is hatalmas különbségek adódnak, aztán ott vannak az energiaárak, ez szintén nemzetállami kompetencia, az, hogy milyen magasak az adott energiaárak. Talán, hogyha megnézzük a biodízzel kérdését, és Európa szinten harmonizált szabályozást alakítanánk ki ennek vonatkozásában, akkor el lehetne adni ezt a biodizájt, amit a gazdálkodók a saját földükön termesztett növényekből állítanak elő. Tehát elnök úr, még egy mondatnyi észrevétel. Beszélünk itt a gazdálkodók megerősítéséről. Én hosszú éveken át voltam tej termelőgazdák szövetkezetének elnöke, és sok évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy egy adott termék esetében Német, Dél és Észak Németország között nagyon nagy árkülönbségek voltak, nem volt versenyjog ütközés, és aztán volt egy kis gazdálkodó, és ez tönkreverte az árakat az alacsony áraival, tehát még a nagy koncentráció sem segített az északi és déli gazdálkodók között azt illetően, hogy ezt az ár torzulást kivédjék. Aztán vannak még a kereskedelem témájában is vitás kérdések, más kollégák is azt hiszem, hogy felvetnének kérdéseket. Fontos lenne az, hogy ugye itt felvetődött a cukortermelő gazdák kérdése, a tej ágazatban is ez a helyzet. Fontos lenne ezeket a helyzeteket is megoldani, és remélem, hogy jó eredményekre jutnak. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a kialakítandó iránymutatásokat. Elnök. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném behozni eh, Albert Dess eh, a hosszúra nyújtott beszédből néhány percet. Nos, köszönetet mondok Phil Hogan, illetve Vestager biztosoknak a mai jelenlétükért. Érdekes kibontani itt a verseny témáját egy olyan ágazat esetében, ahol sok a verseny torzulás, mint a mezőgazdasági ágazat, ahogyan az imént Albert Desz kolléga is elmondta, nagyon sok példát lehetne erre felhozni. Azt hiszem, hogy fontos most szakbizottságként a kivételek témájához hozzájárulni, amiről vitáztunk, és az iránymutatásokkal kapcsolatos közleménnyel szeretnénk itt foglalkozni, különösen három ágazat esetében a marhahús, a vetőmagok és az olívaolaj, ezek az ágazatok. Egy általános megjegyzést tennék, amely az egész agrárágazatra érvényes. Az agrárágazat egy különleges szektor, a ö, gazdaság elmélet ö, azt mondja, hogy itt az érintettek alig tudják az ár, árakat befolyásolni, ö, például az ipari ágazatokkal vagy a kereskedelmi ágazatokkal ellentétben, ahol nem ez a helyzet. Ö, ahol a koncentráció sokkal nagyobb verseny pozíciót biztosít az adott termelőknek, mint a gazdálkodóknak a mezőgazdaságban. Tehát fontos, hogy a politika konkrét válaszokat adjon a gazdálkodóknak, amikor szervezetekbe akarnak tömörülni, hogy erőteljesebben szerveződjenek, és hogy ellensúlyozni lehessen ezt a koncentrációt, amit aztán a kereskedelemben vagy a nagy felvásárlók esetében találhatunk. Tehát jók ezek az iránymutatások, amelyeket a gazdálkodók kapnak, hogy aztán a gazdálkodók jobban, nagyobb figyelemmel tudják használni ezeket a kivételeket, amelyeket bevezettünk, és köszönöm Danten kollégának is ezt a munkát az elmúlt ciklus során. Pontosítani kell, hogy a gazdálkodók jól tudják ezeket az eszközöket használni, hiszen gyakran sok ágazatban megbizonyosodtunk arról, hogy létezik az adott eszköz, de ezt keveset alkalmazzuk. Noha nagyon nagy szükség lenne rá az agrárágazatban, hogy szerveződjenek, és ki tudjanak egy ellensúlyt alakítani, és nagyobb alkupozícióra tegyenek szert az agrár értékláncban. Jelenleg tehát csak köszönetemet szeretném kifejezni ezért a közleményért. Nos, a versenytorzulási szempontok nagyon széles területet ölelnek fel. Azt hiszem, hogy most a bizottság fontos munkát végez. Talán próbáljuk ezt erőteljesebben kifejteni az európai közvélemény felé, mert gyakran a versenyhatóság, az antitrust hatóság, esetében nem mindig lehet érzékelni, hogy az agrárágazat eltér a többi gazdasági ágazattól. És furcsa az, hogy van egy olyan agrárágazatunk, amely megszenvedi a volatilis árakat, erről nagyon gyakran vitázunk, ugyanakkor más ágazatok pedig profitálnak ebből a bizonytalan helyzetből, még a gazdálkodók általában megszenvedik ezt a helyzetet. Köszönöm. Pán posłuchaj Toma. Yes, thank you, Chair. úr, köszönöm szépen. Hogan biztos úr, köszönöm az elmondottakat. Jó, hogy a gazdálkodókat helyzetbe akarják hozni, a versenyszabályokat hozzájuk alkalmazni. De a nagyon koncentrált harmadik lánc, a felvásárlók, illetve a gépgyártók és műtrágyagyártók kezében vannak. Ezek nagyon jól szervezettek, ugyanúgy, mint ahogy a kereskedelem is jól szervezett. Gyakran csak a kereskedelemmel foglalkozunk, mint hogy a supply chain kezdeményezés is erről szólt. Szerintünk az inputokra is figyelni kellene, nem csak az outputokra. Ezért kérdezem Hogan biztos úrtól, hogy mit tud ön tenni, illetve a biztos társával együtt, az ellen, hogy monopól helyzetben álló mezőgazdasági gépgyártók és mezőgazdasági vegyszergyártók markukban tartják a piacot. Szenere kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen most érkeztem elnézést, hogy nem voltam a legelejétől itt. Nem hallhattam előadásaikat, de ezzel együtt lenne mondani valóm a verseny és a mezőgazdaság kapcsolatok okán. Állítólag versenyszabályokra szükség van a fogyasztók védelme érdekében is, és annak érdekében, hogy az árak kiegyensúlyozottak legyenek. Ugyanakkor az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem a fogyasztók javára szolgáltak ezek a szabályok, miközben a mezőgazdasági termelők rovására eh, alakultak az árak. Magyarul nem lettek olcsóbbak a termékek kiskereskedelmi áron, és nem lett több a bevétel a gazdáknak. Ezért is van szükség eh, értékesítési és fogyasztói eh, szervezetekre, akiknek joguk van az árakról megállapodni. De a jelenlegi struktúrák romokban hevernek, tárgyalási pozícióink nagyon gyengék, szinte nullával egyenlő a tárgyaló erőnk az iparral és a kereskedelemmel szemben. Mi nem köthetünk kollektív megállapodásokat, míg az iparban ez lehetséges, és lehet panaszt is tenni a munkakörülményekkel szemben. A tejágazatban ugyan születtek szankciók, de végül is a szankciók, is, a szankciók árát is végül is a gazdákon verték le. Mindig a termelők húzzák a rövidebbet, ezért vagyunk ott, ahol most. Ha nincsenek tarifális tárgyalások, akkor nincsenek jogok, nincsenek minimál alapárak, bázisárak sem, és nincs mi alapján megállapodni. Ez más ágazatokban másképp van, ezt el kell mondani a mezőgazdasági ágazatról. Most Hausling úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hanyadik alkalommal beszélünk erről a témáról, rendszer szerűen előjön a téma, hogy mindig beszélgezzük, hogy valamit tenni kéne, és mindig megalapítjuk, megalapítjuk, hogy rosszabb lett a helyzet a mezőgazdák számára ez most is így van, a számok ezt mutatják, a tíz legnagyobb uh, supermarket lánc a piac 40%-át tartja kezében, egyes országokban 75%-át, tehát itt nem lehet versenyről sem beszélni. Uh, nincs értelme a szónak. Ez nem versenyhelyzet, nincs verseny, monopóliumok vannak. A tejágazatban megpróbálták a termelőket erősíteni, javaslataink, eh, amelyek eleve korlátozottak voltak, nem jutottak el a végső fázisba, és amíg a termelőnek eh, eh, nincs szabad választása a felvásárlók között, akkor nem beszélhetünk versenyről. Ez igenis az EU és a tagállamok szabályozási kötelessége lenne, hogy jogokat is adjon a termelőknek. Gyakorlatilag a termelők, a tejtermelők jogfosztottak. Németországban ö, ugye összefogni tilos, mert ez a karteljogot sérteni. A tejjel nem lehet ö, ö, sztrájkolni sem, ki lehet önteni, de ennek nincs jó hatása. Tehát gyakorlatilag semmilyen eszköz nincs a tejtermelők kezében, nem hogy tárgyalni, hanem még hogy az asztalra csapjanak, ahhoz nincs eszközük és a javasolt intézkedések sem valósultak meg. Nem elég az, amit önök biztos úr és biztos asszony javasolnak. Ezek szép, de gyenge szavak, miközben a kegyetlen rögvalóságban felzabálnak minket a mindenható felvásárlók. Tehát ez egy úgynevezett szabályozatlan piac. Nos, itt sem piacról sincs szó, sem szabályokról vagy szabályozatlanságról sem, hanem egyszerűen monopóliumok vannak, akik az árat diktálják, és pont. Minden piaci szabályozás, piaci rend, még ha érvényesülne is gyenge lenne ezekkel szemben. Szerintem itt mellé beszélünk, itt nem kiigazítani kell, meg irányítgatni, hanem teljesen át kéne írni az egész szabálykönyvet. Nem tudom, hogy most majd fél év múlva megint e, találkozunk, és megint megalapítjuk, hogy drasztikusan romlott a helyzet. A remény hal meg utoljára, de végre azt várnák, hogy történjen is valami a bizottságnál. Hát legyünk optimisták. Agnew kolléga kap szót. Köszönöm. Nagyon izgalmas a téma. Örülök, hogy a két biztos itt egyszerre jelen van, mert ez a két dolog nagyon gyakran egymással szemben áll. Aki az élelmiszer lánc tetején van, mint egy nemzeti kormány, az Európai Bizottságról beszélünk, annak két egymással kibékíthetetlen célt kell gyakorlatilag teljesítenie. Egyfelől garantálnia kéne, hogy mindenki, aki él, kellő élelmiszerhez jut megfizethető árakon. Másfelől azt is garantálniuk kéne, hogy az élelmiszer ellátásnak van valamilyen biztonsága a termelésnek, tehát hogy ne szoruljunk százalékban egy ágazatban sem importra. És ezek egymással gyakorlatilag kibékítetetlen szempontok. Housling kodig elmondta, hogy beszélünk, beszélünk, de semmi nem történik. Az Egyesült Királyságban nagy erőfeszítés történt arra, hogy történjen valami. Én persze csak egy ágazatról beszéltek, amit én ismerek, de van azért talán egy jó példa is. A tojás ágazatban a fő kiskereskedők, ahogy Hausling úr is elmondta, a szupermarketek fogjai, jóval nagyobbak ezek az áruházláncok, ahhoz, hogy egyáltalán bármit meghalljanak mondjuk a tojás termelők szavát. Felvásárolják, kivásárolják őket, de mégis van egy esély. Amikor a Deems és a Stonegate konvergáltak, össze olvadtak, akkor végre szembe tudtak nézni ezekkel a szupermarket láncokkal, mert hatalmas termelési mennyiséget képviselnek. De a brit verseny biztos azt mondta, hogy ez eh, kartellesedés, és ez a fogyasztók érdekét nem szolgálja, ez csak a termelők érdekeit szolgálja. És elkezdtek beleszólni a dologba, és arra kényszerítették őket, hogy újra szétváljanak. Ennek az eredménye az lett, hogy a tojás ár megint lezuhant. Ez nagyon nagy gond itt szerintem egyszerűen téved a hatóság. Akkor a fogyasztókhoz fordultunk. Azt mondtuk nekik, hogy a mi árunk még mindig sokkal jobb a szabadpiaci árnál. Ha ö, megéri nektek ez a, az ár, akkor 72 helyett 68 hétre kell csökkenteni a termelési ciklust, és megpróbálkoztunk ezzel, elegen voltunk, és el is értük, amit akartunk, de megint jött a verseny biztos, és beleköpött a levesünkbe. Brazíliában hogy működik? Brazíliában a mezőgazdasági miniszter egyébként itt van, a brazil mezőgazdasági miniszter, és ők mindent jobban csinálnak, mint mi. Ha valódi verseny lenne, akkor a brazil áruk gyakorlatilag kiszorítanák az európai árukat Európából. Mi történik akkor, hogy a brazilok is egyszer azt mondják, hogy jó, szemet szemért. Elnök úr azt mondja, hogy fejezzem be, de ezt szerintem tovább kéne vitatni ezt a témát, mert nagyon izgalmas kérdéseket vet fel. Köszönöm szépen. Igen, emlékszünk a brazil uh, agrárminiszterrel való találkozónkra, itt volt körünkben valóban. Most uh, hallgassuk meg akkor az egyéni képviselőket, miután a koordinátorok megszólaltak. Jó sokan akarnak beszélni, egy percet tudok mindenkinek adni. Dante képviselő úr aki a kapreform szakértő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak és úrnak, hogy eljöttek, és ezt a komplex témát felvetették. Talán érdemes emlékezetünkbe idézni azt, hogy a jogalkotó akarata, szándéka mi is volt az utolsó kapreform során. Megállapíthatjuk, hogy a köz akarat ugye nem akar több szabályozást, az országok többségében meg szeretnék erősíteni a termelők szövetkezési jogát, hogy szembe tudjanak nézni a felvásárlók hatalmával. Biztos asszony, most ön előtt nincsen Google kereső, de biztosíthatom, hogy ezerek, százezrei a termelőknek pontosan tudják minden termék árát, és ezt kívülről tudnák idézni. Meg kell erősíteni tehát ezeknek az erejét, az össze, társulási erejét, hogy a kicsi atomizált ö, termelőkből egy valódi gazdasági erő álljon össze. A tanács és a parlament ö, iránymutatása világos de ehhez az is hozzátartozik, hogy ezek hitelt és bizalmat kapjanak. Ha az irányelvet akarjuk alkalmazni, akkor azt látjuk, hogy ugyan a bizottság kiadott néhány értelmezést, de így is ö, gyakorlatilag már jogász kell fogadnia minden termelőnek, hogyha meg akarja érteni a szabályokat. És Miért nem lehet nemzeti jog az, hogy e, e, ezek a termelők értsék és érdeküknek szerint tudják alkalmazni a szabályokat. A verseny szabályozás, a versenyhatóság mindig az eredeti szándék szellemével szemben lép föl. A nemzeti autonómiát e, és a termelők autonómiáját garantálni kellene. Befejezem rögtön, de azért szeretnék a biztos asszonynak kérdést föltenni. Mint egy 50 éve világos, hogy a verseny szabályok a fogyasztókat szolgálják, az árakat akarják minden áron lenyomni. Most eljutottunk odáig, hogy Európában a versenyjog gyakorlatilag minden területen felülírja a a foglalkoztatási fennmaradás szolgáló szabályokat. Ennél lejjebb nem lehet menni. És gyakorlatilag így lelassul az egész termelés, elvesztjük a munkahelyeinket, és végül kiszolgáltatjuk a polgárokat is, azokat a nagyon megbecsült fogyasztókat is, akik egyben persze fizetésből élő emberek is. Sí, gracias. Köszönöm, Eranc Garcia asszony következik. Köszönöm, egyetértek önnel. Az ágazatnak növelnie kell versenyképességét, és erősíteni kell az innovációt. Persze egy kaptanulmány is megmutatta ezt, és ez a projekt, amit bemutattak, ennek vannak hiányosságai hiszen itt szó van a tárgyalásokról, ugyanakkor mi a helyzet a versenyjog harmonizációjával. Spanyolországban a versenyhelyzet eléggé különleges, hogyha más országokkal vetjük össze, például a francia helyzettel, ahol is az agrár élelmiszer ágazat igencsak megszenvedte a versenyt, tehát itt mindenképpen harmonizált módon kell a versenyszabályokat alkalmazni az egész EU-ban, minden élelmiszer ágazatban. Nem lehet a termelőket felelőssé venni, tenni, amikor ilyen helyzetek alakulnak ki, ez egész egyszerűen igazságtalanság Persze legyenek a fogyasztók a méltányos árak, de nézzük meg a feldolgozást, vagy nézzük a kereskedelem helyzetét, ezek is nagyon fontos szerepet játszanak, és igenis felelősek, tehát nem csupán a gazdálkodók a felelősek az árakért. És aztán itt van a három ágazat, ebből az oliva ágazat az, ami legnagyobb aggodalmat kelti bennem. Itt a legnagyobb százalékarányt kérik a termelőktől, amikor is az egyesülés jogáról van szó. Ez nem realista, ez a követelmény. Köszönöm, Bové úr következik. Elnök úr, biztos asszony. Biztos úr. Nos, a kollégeim emlékeztettek arra, hogy 2012-ben a parlament megszavazott egy jelentést, azaz, hogy az élelmiszerláncban hogy lehet jobban elosztani a profitot a gazdálkodók, kereskedők és feldolgozók között. Nagyon nagy többséggel szavaztuk meg ezt a jelentést konkrét támogatás céljából, hiszen a 15 elmúlt évben az agrárágazatban a hozzáadott érték 30%-ról kevesebb, mint 20%-ra csökkent a gazdálkodók esetében. Tehát 15, 15 év alatt a gazdálkodók elveszítették a pénzük egy részét, a feldolgozók és különösen a nagykereskedelem javára. Tehát a verseny, amiről Danten úr szólt az imént, nagyon világosan beszél. Újra kell tehát osztani az agrár hozzáadott értéket az egész ágazatban. Két példa. Az első amikor a tejára csökkent 2009-ben, akkor láthattuk a tej árak csökkenését a nagykereskedelemben. Ez az első elem, ami megmutatja, hogy a versenyre nem került sor. Eltárban a fogyasztóknak kellett volna profitálniuk ebből a helyzetből. És a második példa, ami igazán sokkoló, amikor a zöldségtermelők szervezetbe tömörültek, például Franciaországban, nos akkor megtámadta őket Európa, mivel ö, szövetkezetekbe tömörültek, és azt mondották, hogy ez tisztességtelen verseny. Azt hiszem, hogy itt célt téveztünk, mert ma a gazdálkodóknak már elegük van, nem ők a fenyeget tők, hanem a feldolgozóipar vagy a nagykereskedelem. A nagykereskedelem továbbra is koncentrálódik, és a nagy élelmiszer láncok összejátszanak, őket nem támadják meg versenytorzulás okán, sőt, gratulálnak nekik. Tehát itt ezen kell dolgozni, és itt nem csupán három ágazatról van szó, hanem az agrárágazat egészéről, mert a reformmal és az adott jelentésben nem csupán a három ágazatról esett szó, hanem a zöldség és gyümölcs ágazat számomra alapvető jelentőségű kell, hogy legyen ebben a vitában kezdettől fogra. Köszönöm. Obrigado. E Különösen azért szeretnék köszönetet mondani, hogy a versenyjogért illetékes biztos asszony is eljött hozzánk, ez jót tesz a munkánknak, de emellett természetesen köszönetet mondok a mezőgazdasági biztos úr jelenlétéért is, akit azért szerencsére több alkalommal is van lehetőségünk körünkben üdvözölni. Kérdés, hogy miért az említett termékeket részesítik kivételben, miért nem mondjuk a tejet, ahogy azt már említették, és érdekelne az is, hogy a közeljövőben várhatók-e új iránymutatások. Aztán egy további kérdés. A szövetkezetek számára a versenyjogi iránymutatások megjelene az is, hogy a szövetkezeteket elismerik termelő csoportokként, és a 13 cikkben lefektetett rendelkezések rájuk is vonatkoznak-e, vagy sem, ez ugyanis nem világos. Köszönöm képviselő asszony. Thank you, um, chair, and Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illetve a biztosokat is. Elnézést kérek, amiért későn érkeztem. Vesztegár biztos asszony, nagyon örültem egy dolognak, ami elhangzott öntől, tehát az, hogy a mezőgazdaságnak nyilvánvalóan e, szembe kell néznie kívásokkal, mind a színkút a termelői oldal, mind pedig a felvásárlói oldalról, hiszen itt a termelők nem feltétlen alakítatják maguk az árakat, éppen ezért ez egy nagyon sajátos az A tisztességes kereskedelmi feltételek itt nagyon fontosak, remélem ezt már sokan megemlítették a kollégák közül, Hogan biztos úr is foglalkozott ezzel témával. Én az ellátási láncról beszélek, a jelentésről, amelyen dolgozom. Számos alkalommal ez a szakbizottság megszavazta azt, hogy az Európai Unió képviseljen erőteljes álláspontot ezen kérdésekben. Itt a tagállamok különböző dolgokkal próbálkoznak azért, hogy az élelmiszerállítási láncot jobbá tegyék a termelőktől a fogyasztókig, de az árazásra, az ár alakítással kapcsolatban semmi átláthatóságról nem tesznek tanúbizonságot, ez egy fekete doboz, amelyben az árazás, az ár alakítási mechanizmus megvalósul, és fenntarthatósági szempontból sem tudjuk azt, hogy, hogy milyen következmény lehetnek a nem megfelelő élmeszerelhetési láncnak. A korábbi biztosak Csalasz úr, Fisebből asszony már mind maguk is kidolgozták a maguk álláspontja kérdés, hogy Hogan úr is majd hogyan közelíti meg ezt a kérdést. A, a piac minden esetre hiába is fordulunk mindig a piachoz, nem tökéletes Általában a bizottságtól azt halljuk, hogy majd fel fognak lépni, tesznek valami. Juncker úr is írt levelet önnek, és üdvözölte a, önt és Veszteger asszonyt is a verseny jogi biztosi pozícióban, és jó lenne, hogyha most ez egy új lapot nyitna, egy új fejezetet nyitná ezen a területen. Ez már a harmadik mandátumom, és a örömszereltes lánca már nagyon régóta foglalkozom a különböző érdeket, feleket tömörítő nyilvános meghallgatásokon is itt voltam, nagyon szép szavak hangzottak el, de a konkrét lépések a bizottság részéről egyelőre még hibáznak. És hogyha figyelembe vesszük a, az említett fenntarthatósági kérdést is. Itt valóban telik elvámt, hiszen az olcsó élelmiszer következmények nélkül ez nehezen elképzelhető. Az élelmiszer ellátás fenntarthatóság szempontjából itt eh, ez nem működ. Tehát eh, az, hogy másképp kell eljárni és más kell tenni, ez nem elég válasz. Itt most konkrét példákat is hallhatunk arra, hogy milyen bizal reakciók születtek a gazdák és a kiskereskedők részéről, és egész mások a reakciók, és mi vásárlóként arra kényszerülünk, hogy csak néhány szupermarketbe térhessünk be, és és nincs igazi választási lehetőségünk. Éppen ezért eh, tudom, hogy már lejárt az időm, de én most nem fogok szót fogadni, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyedi uh, lehetőség, egy egyedi alkalom, egy két nagyon fontos portfólióval rendelkező biztos itt van a körünkben, és mi szeretnénk, hogyha tennének valamit, és nagyon remélem, hogy a bizottság komolyan veszi ezt, és meghallgatja azt, hogy a, a különböző korábbi jelentésekben, foglalásokban mit mondtunk. Szeretnénk, hogy az emszerelhetési lánc a gazdáknak a, és az értékesítőknek és a vásárlóknak és haszonás szolgálnak. Nos, a szerepem nem túlságosan népszerű, de mégiscsak ezt kell játszanom, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Kérem, hogy legyen velem is jó szándékú, mint azokkal, akik előttem szólnak. Nem szeretnék túl hosszasan szólni. Köszönöm a biztos úrnak a jelenlétét, illetve biztos asszonynak. Fontos, hogy itt van körünkben két biztos, a mezőgazdasági biztos, aki már szokásos vendégünk, és az jó dolog, valamint a versenybiztos asszony. Szeretném elmondani, hogy jól ismerem az olaj ágazat helyzetét, andalúziai vagyok, ahol is az olajnak nagy jelentősége van. Nos, itt nagyon fontos szerepet játszik ez a termék. Ahogyan az egyik kollégánk elmondotta, tudatában kell, hogy legyünk az olívaolaj ágazat valós piaci helyzetének. Bizonyos években nagy volumenű a termelés, az árak csökkennek, aztán vannak olyan évek, amikor kevesebbet termelnek, ugye itt az éghajlatnak nagy szerepe van a termelési volumenre, a mennyiségre, és aztán nagy változások következnek be, de folyamatosan igazodni kell ezen változásokhoz. Aztán itt egyes években magára aktározást kell kérni, amikor elfogadhatóak az árak. Tehát mindezt meg kell érteni, és jó lenne, hogy ezek a találkozók szolgálnának is valamire. Itt írásban egy kommentáról is szeretnék kérni az olívaágazattal kapcsolatos tényeket, illetően különösen arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket uh, hoztak, ezek kivételesek, ezek az intézkedések, nemrégiben megszavaztunk erről egy jelentést, uh, Spanyolországban a lehető legnagyobb mértékben akartuk ezeket alkalmazni, ezeket a rendelkezéseket, azonban ez nem működött. A termelők rendkívül alacsony árakkal szembesültek, nagyon alacsony áron tudták értékesíteni termékeiket. Van zöldséggyümölcs termelői szövetkezetünk, és egy nagy csoport, amely nagyon sok termelőt egyesít, ez sem működött, tehát nagyon súlyos a probléma a versenyszabályok alkalmazásával, értelmezésével kapcsolatosan. Spanyolországban nagyon szigorúan alkalmaztuk ezeket a szabályokat, más országban talán nem így történt ez. Végezetül elnök úr szeretném elmondani, hogy Hagen biztos úr azt mondotta, hogy szeretnénk, hogyha igazságosabb, fenntartható, versenyképesebb lenne az agrárágazat. Biztosan, hogy versenyképesebb és fenntarthatóbb, de nem igazságos. Elnök, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy kifutunk az időből, és mert szeretnénk a biztosak válaszát és meghallgatni, szeretném, hogyha mindenki röviden szólna, következő felszól kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tényleg rövid leszek. Örülök, hogy mindkét biztos itt van. Remélem, hogy jó lesz az együttműködésük, ez nagyon fontos, mert a termelés jó verseny körülmények nélkül semmit sem, ért, semmit sem ér. Most iránymutatásokról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan lehetne a gazdákat több együttműködésre ösztönözni, ezt segíteni. Sok tekintetben igazságtalan a jelenlegi rendszer. Egyes termelők egyes tagállamokban bizonyos intézkedések révén megkapják a 100 eurójukat az adott termelési mennyiségre, mások ennek a töredékét. Hogan úr, ha az igazságosságról beszél, akkor kérjük, hogy tegyen is valamit az érdekében. Egy másik problémáról is szeretnék beszélni. A gén módosított termékek vonatkozásában rá szeretnék mutatni egy tényre, amely minden logikának ellentmond. Ugye egyes országokban nem lehet génmódosított termékeket termeszteni, növényeket termeszteni, de lehet őket importálni. Ez így teljesen értelmetlen. Vagy károsak a génmódosított anyagokat tartalmazó élelmiszerek, vagy pedig ö, nem. De hogy fogyasztani lehessen őket, csak termelni nem, ennek nincs értelme. A tejpiacsal kapcsolatban pedig tény, hogy nagyon súlyos a piaci helyzete, és önnek itt nagyon fontos szerepe lehet elérni azt, hogy történjen valami a piacon. Itt van az orosz válság kapcsán is a probléma. Mindjárt befejezem. Egyes EU országok piaca, például a román, tejpiac tele van még keletebbről származó nagyon olcsó termékekkel. Egy euróért árusítják ezeket, miközben az ön, vagy a termelői ár nálunk két euró lenne. Ez piasztorzítás. Köszönöm szépen mindkét biztosnak, hogy eljöttek hozzánk. A téma nagyon fontos, a versenyképesség még senkinek nem ártott. Jó, hogy a, a nagy és kis méretekről még nem volt szó. Az ágazati vitákat nem kezdjük el, mert nagyon más az ágazatok helyzete. Általánosságban szólva, ugye mindenki a belső piacot akarja kiterjeszteni, de akkor bosszantó, hogy azt látjuk, hogy egyes intézkedések, például a közvetlen kifizetések különbsége a tagállamok között kifejezetten piasztorzító. Márpedig ezek európai kifizetések, tehát egyik kezével kivesz valamit a zsebéből, az ember az másikba beteszi. Tehát ez egy tipikusan szabályozási hiba. A közvetlen kifizetések igazságosságát meg kell teremteni. Most, hogy hol nyúlunk bele a piacba, ugye, ha nagyon kevés a piaci szereplő termelő, akkor ezeknek nem kell egymással megegyezniük, mert eleve monopól helyzetben vannak. De a mezőgazdaságban ennek az ellenkezője az igaz, hogy nagyon sok a termelő, és ezek képtelenek egymással, nem is szabad nekik, meg nem is tudnak fizikailag sem egymással egyeztetni az érdekeiket képviselni. Tehát kéne valami harmadik út, egy értékesítési modell, amely a kettő között működik. Történtek ellépések ebbe az irányba, de egyes ágazatokban van ilyen, másokban nincs. Hogy lehetne egyszerre fellépni mindenhol? Köszönjük szépen! A szabályok egyszerűsítése és a, a szervezkedés egyszerűsítése nyilvánvalóan jó dolgok. De miután sokat hallgattam ezt az eszmecserét ma, a nagy terjesztő felvásárló láncok gyakorlata azonban az, hogy mindig a, a meglévő legalacsonyabb alá ár mennek. Hogan úr elmondta, hogy sok a termelő, kevés köztük az együttműködés, és ezért a versenyképességük ö, ö, is, és az érdekérvényesítő képességük is kicsi. Ö, tehát akkor koncentráljuk a, a termelőket? Ez egy nagy dilemma. A tejágazatban ugyanez a probléma, mert jó, összefognak a termelők, de azért fognak össze, mert másképp nincs esélyük. Ez, ez egy rendszerhiba. A Rón völgy Ben ez ráadásul vidékfejlesztési problémákkal is társul, ami még kényesebbé teszi a helyzetet. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, sokszor beszéltünk már erről a témáról. Támogatom Hauslink kollégámat, hogy végre tettekre van szükség, nem szavakra. Hogy most két biztos van itt jelen, ez talán alkalmat teremt arra, hogy elmondjuk, hogy mindenki érti már a problémát, most már cselekedni kell. A különböző ágazatokban dolgozó mezőgazdasági termelők mind-mind a saját túlélésükért küzdenek különböző körülmények között. A balti országokban például olyan árakon kell termelni, amelyek a tavalyi ár 50%-át sem érik el. És tudom, hogy más ágazatokban is vannak ilyen igen súlyos helyzetek. Elvándorolnak az emberek a mezőgazdasági termelésből, ez teljesen érthető, mert minden nap új, kiszámíthatatlan kihívásoknak vannak kitéve, nyersanyagárak emelkedésének, tehát örülnek, hogyha élnek, és akkor a csőd is folyamatosan fenyegeti őket, mert eh, a nagykereskedők eh, bármikor átállnak egy másik ország olcsóbb termékeire, hogyha egy kicsit is eh, az árak emelkednének. Tehát a tagállamoknak legalább meg kéne adni a hatalmat, hogy legalább maguk védhessék a piacaikat, ha már a termelőknek maguknak nem adjuk meg ezt. de, de lejárásra. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, biztos asszony, hogy itt vannak. Szeretném tapasztalatomat megondani, megosztani önökkel. Zöldségtermelő vagyok, és jó magam érték, értékesítem a saját termékeimet. Több mint 25 éve szembesülök hasonló nehézségekkel az élelmiszer kereskedelmi láncban most már a csomagoló anyagot sem választhatjuk meg, az árról nem lehet tárgyalni, a minőségről, az egészségügyi vonzatokról. Ez kockázatokat vethet fel a, term, a vállalatunknál, akár vírusok, akár más betegségek tekintetében, amelyek harmadik országokból érkeznek Európába. Örülnék, hogyha a gazdálkodóként a biztos, bizottság jobban védene minket ezen visszaélési gyakorlatokkal szemben, és azt hiszem, hogy dolgoznunk kell, nagyon komolyan dolgoznunk kell a tisztességtelen gyakorlatokon, a domináns pozíción, amely a gazdálkodók versenyképességét elnyomja de a válságokat is kezelni kell, meg kell őket előzni, aztán a kereslet kínálat egymáshoz igazítását és az árak meghatározását, meghatározását hiszen gazdálkodóként már nem tudjuk tovább azokat a versenyszabályokat elszenvedni, amelyek egyáltalán nem a mi igényeinkhez vannak szabva, hiszen a termelés az éghajlat tényezőktől függ, és ezek legalább annyira kihatnak ránk, mint a fogyasztásra, és semmiféle kapcsolat nincs a termelők és a fogyasztók által fizetett árak között. Ez mindennapos tapasztalatom. Köszönöm. Wojciechowski úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a vita valóban nagyon érdekes, és örülök a két biztos jelenlétének. Azt hiszem, hogy gyakrabban kellene hasonló találkozókra sort keríteni. Gyakran olyan személyekkel találkozunk, akik nem látják a kapcsolatot a táplálék és a mezőgazdaság között. Azt hiszik, hogy a hús csomagolva érkezik, és egyáltalán nem érdekli őket az agrárágazat. Még akkor is, hogyha bizonyos személyek így vélik, ez, hogy ez nem nagy probléma, ha azonban a politikusok is így gondolkoznak, az tényleg problémát jelent. Jó magam foglalkoztam a cukor ágazat reformjával, valamint a környezetbaráttá tétellel, úgy szintén továbbá a tejágazattal is. A tejágazatban nagyon súlyos szankciókat szabnak ki a gazdálkodókra, hogyha a kvótákat meghaladják. Azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan most politikaváltásra van szükség. Nem elég az, hogy kívülről hozzuk be az élelmiszereinket, beszélünk itt a versenyképességről. Az európai agrárágazat nem képes versenyképesen működni, nem tudunk versenyezni az USA-val, Brazíliával és más országokkal, akár éghajlati, akár földrajzi okoknál fogva. A belső piacunkon sem tudunk versenyképesek lenni, nagyon nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között, és ezen különbségek egyre kifejezettebbek. Tehát valóban irányt kell váltanunk, a gazdálkodók védelmét kell előtérbe helyeznünk, annak érdekében, hogy túlélhessenek, és csak így beszélhetünk versenyképességről, ha ez megtörtént. Um, before I start, I'm just wondering, do Mielőtt feleszenek érdekelne, hogy itt, itt uh, csak a megint ezt asszony képviselő asszony kap négy percet, vagy másokra is vonatkozik össze? Érdekelne a válasz. Ugye arról volt, hogy személyenként egy perc jár, de nála ez nem fejeződött be egy perc alatt. Nos, elmondtam, hogy képviselőként egy perc, és megint az asszony hosszasabban szólt. Egy jelentést készít erről az ellátási láncról. Elnézést kérek, másfél percben kapszol. Alright, that's, that's good enough. So... Rendben, ez is megfelelő válasz. Szeretném elmondani, hogy én egyelő tagja vagyok ennek a bizottságnak, szeretném, ha úgy is kezelnek, még hogyha lehet, hogy több mondani valami is van, mert már ez meg kéne eszni. Az elmúlt hetekben az interneten láttam egy olyan jelet, hogyha a ma evett, akkor mondjon köszönetet a termelőnek, a gazdának, nem pedig azt, hogy a Nestlének, vagy Ferének, vagy bármilyen más feldolgozó cégnek, hiszen a Tesco vagy a Nestlé nem ők azok, akik a gyermekeinket táplálják. A gazdákra van szükség, fontos, hogy tegyünk értük, hogy fenn maradjon az üzletök, de mi pont az ellentétét végezzük el ennek, de hova is akarunk mi eljutni, hogyan tudnánk tenni. Itt valamit sokat beszélünk a tisztességes kereskedelemről, a méltányos kereskedelemről. Nagyon sok háziasszony is figyel erre, ahogy én is, úgy gondolják, hisznek abban, hogy valóban tisztességesebb körülmények között termelik meg ezeket a élelmiszereket. Amikor ők a marha húsukat vásárolják, akkor például szeretnék tudni azt, hogy van-e valódi nyomon követhetősége, és az elsődleges gazda, aki az állata foglalkozott, mennyit kap az árból. És mi nem igazán értjük otthon, hogy az a pénz, ami például támogatásként hozzánk érkezik, az, az most akkor a, egy ház építésénél a festőnek, vagy az ácsnak jár, kinek jut a pénz, a nem se tudjuk, és hogyha a gazdák nem lennének ott az én régiómban, akkor ez a támogatás nem is érkezett volna ebbe a régióba. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogyha a gazdákat eltalánk az előtérbe, és a nyomon követhetőséget valóban megvalósítanak. Következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet illeti a biztosokat, és úgy gondolom nagyon jó kezdeményezés az, hogy mindkét biztos eljött körünkbe, és remélem, hogy Vesztegár biztos asszony, és e, tanulhatott az eddig észrevételekből. Én írásban is benyújtottam kérdéseket egész pontosan a vegyszerekkel, növényvédőszerekkel kapcsolatos tárgyákkal kapcsolatos árakkal kapcsolatban fontosak, ugye, hogy mindenki tudja, hogy milyen összetételőek ezek, de a költségek és az árak is fontos, hogy megismerhetők legyenek. Különböző főigazgatóságokhoz küldtem már leveleket, a marhós feldolgozási folyamat elemzésével kapcsolatban. Tudom, hogy például ahonnan én érkezem, ott a feldolgozók uralják a piacot, mindenki tisztában van azzal, hogy valójában egy kartel uralja a piacot, és nem a gazdák diktálják az árat. Igaz, hogy a bizottság mindig elmondja nagyon szépen, hogy a gazdák méltányos jövedelemben kell részesülniük, de a lépéseket, a tetteket nem látjuk, amikor az árak rögzítéséért valahol mégiscsak a kereskedelem felel mindenhol, és sokszor fellépnek még azon termelői szövetkezetek ellen is, akik összefognak azért, hogy tegyenek valamit a méltányos értékesítésért jó lenne, hogyha a bizottság és a biztosok egy, összefogva együtt tennének azért, hogy miért teljes tisztességes fizetségben részesüljenek a gazdák, és biztosítani kell azt, hogy a gazdák, akik valóban termelik az élelmiszereket, megfelelő juttatásban, ellentétezésben részesüljenek. Köszönöm ezzel a képviselők hozzászólásainak végére értünk. Lenne egy javaslatom. Biztos asszony válaszolhatna a különböző kérdésekre, és aztán újfent megadjuk a szót a meghívatainak, biztos asszony elsőként. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Először is számomra fontos az is, hogy emlékezzünk arra, hogy az oka annak, hogy itt vagyunk, az az, hogy a szakbizottság a tanácson együtt, mint törvényalkotó tett valamit a változásért, szabályokat hozott, és ezért dolgoztuk ki mi az iránymutatásokat, ezért mert a parlament és a tanács már konkrét lépéseket tett, és ez is egy fontos jele annak, hogy valóban változtatnak a dolgok. Az egyik dolog, amivel kapcsolatban nagyon óvatosak vagyunk, az az, hogy az iránymutatások hogyan is kerülnek alkalmazásra. Itt a hozzászólók és már említettek, hogy nem mindenkinek van komoly jogi háttere, vagy vannak jogászai, akik értelmezni fogják számára ezt a sok szabályt ezért fontos a nyelvezet, fontosak a példák, azért, hogy azonnal használható legyen, ne kelljen még külön magyarázni, mert különben a polcra kerülnek szép szövegként, de nem látják bennük a mindennapokban használható új le iránymutatásokat és lehetőségeket. És itt mi most három konkrét ágazatról beszélünk, ugye a szántóföldi növényekről, szárosmarha borjú ágazatról és az olajról. Annak érdekében, hogy az ezekben az ágazatokban dolgozó gazdák összefoghassanak és szövetkeztessenek, és tisztességes feltételeket teremtessenek, ezért szükség van ezekre a külön iránymutatásokra, és úgy gondolom, hogy mindezt szemlet kell tartani akkor, amikor a szövegtervezetet olvassuk. És akkor most néhány konkrét kérdésre is válaszolnék. A, a nagy vállalatok ugye nagyon komoly jogi védelemmel rendelkeznek. A gazdák esetében a szövetkezetek vagy a társulások tudnak jogi személyként felépni azt látjuk, hogy a gazdák nagy számban szeretnék megragadni a lehetőséget, hogy társasként, szövetkezetként komolyabb erőt képviseljenek, és maguk és a vásárlók számára is jobb feltételeket tudjanak teremteni. Reméljük, hogy ezek az irányítások hamarosan végleges formát öltenek, és valóban hasznosak lesznek a teljes ellátási lánc mentén. Itt a termelési input is fontos e tekintetben például a, az energia, vagy a növényvédelmiszerek más felhasznált anyagok, az, hogy az ár adott esetben emelkedik vagy csökken, annak lehetnek reális, konkrét okai is, de minden esetben szeretnénk ezt megvizsgálni. Hogyha egy nagyon kis vállalkozásról van szó, akkor az input, a termelési eszközök vásárlása és a termények, a termékek eladása során is nagyon fontos, hogy milyen pozícióban vagyunk. Hamarosan a, az utolsó fázisaiba kerül a az élelmiszer csomagással kapcsolatos visszaélések vizsgálata néhány európai piacon úgy tűnik, hogy vannak negatív tapasztalatok. Az élelmiszer csomagolási ipar tekintetében lehet, hogy a csekélynek tűnik a termék szempontjából ez a piac, de mégiscsak a csomagolás minősége az, ami eladja esetleg a terméket, a, és a gazda választhasson, olyan fontos, hogy választhasson különböző lehetőségek között, hogy hogyan kívánja kínálni, áruba bocsájtani a termékét. Ez lehet, hogy nem olyan látványos szempont, globális szempont, ez egy kis szempontnak tűnik, de az egyes gazdák szemére, ez kulcsfontosságú, létfontosságú lehet. És ezzel a területen tapasztalt visszaéléseket most vizsgáljuk, ezt hamarosan lezárom. Aztán ott a kiskereskedelmi E, terület. Amikor is a kereskedők saját e, márkájú termékeket kínálnak a polcaikon, ez sok esetben az innovációt is visszafogja, ezt is meg kell vizsgálnunk. Aztán versenyjogi szempontból nem csak az alacsony árak azok, amelyek nem hagynak bennünket aludni, hanem az innováció, a hatékonyság is fontos szempontok, általánosabbul véve a vásárló javára. Ezért is foglalkozunk ezek az értékesítési szervezetekkel, azért, mert szeretnénk, hogyha ez a hatékonyságot is növelni, nem csak az alkupozíciót erősíteni. Itt legyen szó az értékesítésről, a reklámozásról, bármilyen más intézkedésről, amely lehetővé teszi azt, hogy a kis gazdálkodók, a kis vállalkozások komolyabb alkupozícióval bírjanak. A belső piacsal foglalkozó kollégával együtt dolgozva szeretnék megvizsgálni azt, hogy szükség van egy közös kezdeményezésre ezen a téren, ahol ezekkel a kérdésekkel is lehetne foglalkozni. Úgy gondolom, számunkra a legfontosabb az, hogy amit kitalálunk, az működjön is. Pozitív tapasztalatokhoz az vezet, hogyha a gazdákat abba a helyzetbe hozzunk ezen a három területen, marha, hús, bor, jó olivola és szentőföldi növények, hogy új lehetőségekkel tudjanak élni. Ezért fontos az önök visszajelzése arra vonatkozóan, az iránymutatások érthetőek, működőképesek ez, úgy működnek nekem majd, ahogyan önök törvényalkotóként több mint egy évvel ezelőtt ezt megálmodták. Hiszen az a célunk a mai napon, hogy legyünk konkrétak, közvetlenek, és valami olyasmit tegyünk le az asztalra, amely hasznos olyan személyek számára is, akiknek nem áll rendelkezésére egy ügyvédi hadsereg a szabályok értelmezésére. Nagyon remélem, hogy a nemzeti verseny hatóságok számára is használhatóak lesznek ezek az iránymutatások, és egységesen tudják majd alkalmazni ezeket. Ezzel mi is hozzájárulhatnánk az egyenlő versenyfeltételekhez, hiszen ma este az a sok-sok észrevétel arra vonatkozóan, hogy milyen kívásokkal kell szembenézzük a gazdákkal, attól függően, hogy milyen piacon vagy milyen országban tevékenykednek, az pontosan ezt tenni szükséges. Köszönöm szépen a figyelmet és az észrevételeket. Ezeket mind feljegyeztük. Köszönjük szépen. Most Helgen úr szó. Csak annyit tennék ehhez hozzá, amit biztos társam mondott, és végül is sok kérdésre választ Köszönöm, hogy ezt megtette nekem, mert nem könnyű ezekkel az emberekkel itt az Agri Bizottságban. Örülök, hogy, a, hogy a bizottság is konstruktív módon vetette fel a, a félelmeit és fenntartásait. Meglep, hogy Dessur azt állítja, hogy a franciák jobban végrehajtják a decouplingot, mint a németek. De, talán meg kéne hallgatni Dante urat. 90%-a a kap kifizetéseknek most már szétválasztott a decoupling alá esik. Tehát nem sok játékterem marad a tagállamoknak ö, ö, arra, hogy ezt jobban vagy rosszabbul csinálják. De általában véve a reform célja a társjogalkotóknak, vagyis önöknek is az volt a célja, hogy így legyen. Lehet, hogy vannak példák arra, hogy hogy egyes országokban ö, másfajta versenyt csinálnak, mint ami a nagy európai van, de hát ennek megvan a módszere. Én versenyképes mezőgazdaságot szeretnék, de ilyen esetekben felléphet a bizottság bírságokkal. De a fő cél, ne felejtsük azt, hogy jó minőségű legyen az élelmiszer, az állatokkal jól bánjanak, fenntartható legyen a mezőgazdaság. Ennek nyilván ára van, és ennek az árát meg kell fizetni. Európa azért van a topon, mint élelmiszer termelő és exportőr, mert ennyire jók a termékeink. Lehet, hogy a Nemzeti Front képviselője is ezzel most egyet tud érteni, de úgy érzem, hogy a régióknak és a tagállamoknak megszokottnál sokkal több szabadságot adtunk a reformok során, és most sokkal több tagállami intézkedésre van lehetőség, mint korábban Hát használják a tagállamok ezeket a jogalkotó által megteremtett ö, ö, lehetőséget, és ha egy tagállam a saját kistermelőit mégis nehéz helyzetben hagyja, az már a tagállam bűne. Többen felvetették, hogy nagyobb professzionalizmusra lenne szükség az összefogás, a tárgyalások területén és a támogatások lehívásának a területén. Mert valóban eh, a bizottságban sok támogatást tudunk adni a termelői szervezeteknek, de a tagállamoknál ez gyakran elakad. Eh, ezért is járjuk a tagállamokat. Egynek történelmi oka van, hogy egyes tagállamokban mely, melyik mennyire hatékony, de a következő évek során annyira egyértelmű lesz ennek a marketingnek adott támogatása, jobb <clears throat> értékesítés támogatás, hogy igenis a kicsiknek lesz versenyképessége és tárgyaló eré. De a félelmeiket ismerjük, értjük, és a bizottság megpróbál majd tény alapú módon fellépni. A kereskedelmük biztosan is együttműködünk. Örülök, hogy itt sok minden közki biztossal a háttérben kiderült, és higgyék el, hogy elkötelezetten küzdünk önökért. Az input költségeket is figyelembe veszük, fontosak ezek. Ha az nyersanyag vagy az energia növekszik, az gond, de most ebben a pillanatban éppen csökken, úgyhogy ezt is vegyük észre. Tehát 2014-ben a verseny biztosnak, amikor ugyanezt a kérdést föltették, teljesen más volt a helyzet. Veszteger mondta, el kell látni megfelelő információval, adattal, arról, hogyha például úgy gondolják, hogy marha húskartel van a kialakulóban, azért nem volt megfelelő fellépés a múltban, mert ezek csak vádaskodások voltak, és nem sikerült múltban tényekkel alá támasztani. Ha ezt tényekkel is alá tudja valaki támasztani, és ez nyilván nem könnyű, mert ezek titkos praktikák, akkor lesaprájuk a bizottság, ezt ígérhetem. Hausling is elmondja, tenni kell valamit. Igen, egyetértek. 2013-ban a TET az új jogalkotás, a reform volt, most a TET pedig a végrehajtás. Ez az önök akarata szerint történt ez a reform. Lehet, hogy egyénileg ezzel lehet nem egyetérteni is, de demokratikus döntés született, és ezt kell a bizottságnak végrehajtania. Egy úrnak pedig arra vonatkozóan, hogy ez a két szempont egymással nagyon nehezen kibékíthető az élelmiszerbiztonság, az termelés biztonsága és a fogyasztói biztonság. Igen, valóban, ez egy, egy, egy kötéltáncos mutatvány. Pont ezért jöttünk együtt most, hogy ezt a kötéltáncos mutatványt egymás kezét fogva mégis végrehajtsuk. Hogyha Brazília egyszer csak nem tartaná be a, a világkereskedelmi szabályokat, akkor ö, tényleg nagy baj lehetne, de azért erre is ö, vannak intézkedések kilátásba helyezve. Reméljük, hogy sikerül megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást, mert nagyon sok érdekünk fűződik nekünk is hozzá. Venegen úrnak azt válaszolnám, hogy egy kicsit másképp magyarázza azt, amit én mondtam. A vidék és város közötti interdependenciát ön szerint a mezőgazdasági politika nem tükrözik előképpen. Ha nem beszélünk a fenntarthatóságról, és nem beszélünk megélhetési életszínvonalról, és nem beszélünk a harmadik világról és egyéb szempontokról, akkor, akkor mellé beszélünk. A fogyasztói szempontokat, a termelői szempontokat is figyelembe kell venni, nem csak az Európai Unióban is. Tudjuk, hogy itt azért magas az árak, mert magas a minőség, de a világ egyes területein milliók éheznek, és ezt a szempontot is figyelembe kell venni minden globális gondolkodás közepette. Köszönöm elnök úr, hogy lehetővé tette ezt a mai eszmecserét. Talán nem válaszoltam mindenkinek, de jegyzeteltem, és gondolom Veszteger asszony is ezt tette, és mindenki tudja, hogy melyik felszólalás szólt neki, ezekre mindenképpen válaszolni fogunk szavakkal és tettek. Köszönöm szépen. Biztos asszony esetleg még egy zárszó erejéig. Én 300 méterre nőttem föl a világ első tejtermelő szövetkezetétől. És amikor gyerek voltam, akkor is az volt a tét, hogy többet kéne beruházni a professzionalizmusba, jobb minőséget kell teremteni, és ezáltal jobb árakat kéne elérni. Ezek voltak az akkori gondolkodás alappillérei, és most is ezek azok. És igen, ha vannak szabályaink, akkor ezeket végre kell hajtani, be kell tartani, erősíteni kell a termelők összefogását, tárgyaló erejüket nevelni kell, ösztönözni kell őket és segíteni kell hogy új technológiákat valósítsanak meg a jobb minőség érdekében, de nem szabad, hogy ez egy lottósorsolassá váljon. Mindenkinek itt megvan a felelőssége, önöknek a jogalkotói felelősség jutott. Köszönöm ezt az inspiráló mai eszmecserét, és ígyék el, hogy elkötelezett vagyok a közösen megegyezett célok megvalósítása érdekében, és olyan iránymutatások lesznek, amelyek végrehajthatóak. Hölgyeim és uraim, használjuk ki tehát ezt a javasolt formát, melyet a biztos asszony javasolt, hogy írásban közvetítsük a különböző észrevételeinket. Ez mindenki hasznára válik majd, és így pontosabban, teljesebben ki tudjuk fejteni véleményünket. Itt nem volt elegendő erő, ö, idő erre. Másodszorban nagyon nagy elégedettséggel látom, hogy más biztosak is foglalkoznak a mezőgazdaság témájával, nem csupán a biztos úr, hanem más tárcák birtokosai is. Jó tehát az, hogy itt van köz, körünkben a biztos asszony, aki a versenyjog fontos témájának felelőse. majd a későbbiekben is meghívjuk, vagy akár Bienkowska biztos hogy is, ugyanis körű véleményre van szükségünk, és valamennyi szempontot is figyelembe kell vennünk ezen esetben, hogy a gazdálkodók erejét növeljük, amely jelenleg nagyon csekély, nagyon sok példa van a különbségekre, mert azon árak között, amelyeket a gazdálkodók elérnek, illetve a fogyasztói árak között néha hatalmas szakadék tátong. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak és biztos úrnak. Biztos úrral szinte minden kapcsolatban vagyunk. Biztos asszony, önt pedig meghívjuk majd talán egy év múlva, két év múlva, hogy mondjunk, vonjunk ismételten mérleget. Most egy három perces megszakítást javasolnék, hogy szervezeti kérdéseket tisztázni tudjuk. Nikolson jelentéstevő már befutott, tehát három perces megszakítás, és még egyszer köszönöm a két biztosnak. Proszę Państwa, bardzo proszę, jeśli byśmy mogli. Hölgyeim és uraim, megkezdjük a mai találkozunk második napi rendi pontjának tárgyalását, és ez pedig Nikolson úr jelentése az uniós tejágazat kilátásai a tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése címmel. Hölgyeim és uraim, talán a jelentéstevő bekívánja vezetni ezt a témát, tessék. Pán poszol Nikolson, bardzo proszę bardzo proszę o dwie, dwa, dwa zdania. Nikolson úr, két perce van, ha óhajtja bevezetni a témát. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Köszönöm szépen, elnök. Ismer már tudja, hogy nem fogok két percig beszélni. Egész egyszerűen szeretném a hálámat kifejezni az árnyék előadóknak, a titkárságnak, a szakbizottság többi tagjának a konstruktív együttműködését, minden hozzájárulásokért, majdnem 500 módosítót kaptunk, próbáltunk kompromisszumos módosítókat összeállítani, nem mindig um, lehetséges valamennyi álláspontot kompromisszumra juttatni, de köszönöm a munkatársaimnak is a munkát, amivel hozzájárultak ezt. Tudom, hogy ilyen késői időpontban bár nem ragaszkodnak hozzá, hogy hosszú beszédeket tartsak, de azért mégiscsak elmondanám, hogy amikor 84-ben, amikor képviselő lettem, akkor még a vajhegyek és a tejtavak korszakát éltük, de ez már rég, rég elmúlt, most már a volatilitás jellemző, az ingadozás a piacra. Globális vezető szerepet sikerült most már a, elérnünk, és úgy gondolom, hogy vezetnünk is kell, ahelyett, hogy csak reagálunk, és követjük az eseményeket. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, köszönet azért, hogy lehetőség nyílt arra, hogy itt tegyek valamit, és remélem, hogy valóban változást tűnik. Remélem ezzel az időhatárokat is betartottam. Köszönöm, már akkor. Zapowiedź, piękne życzenie, być liderem. Nos, valóban ez egy jámbor óhaj volt, hogy legyünk vezetők. Nos, Hölgyeim és uraim, meg kellene nézni, hogy nyilvánvalóan a többség a teremben, tehát azt szeretném megnézni, hogyha feltennék a kezüket, hogy megvan ez a szavazóképes többség. Szeretném, hogyha hatékonyan járnánk el, hiszen nagyon sok kompromisszumos módosító, sok módosító, nagyon sok frakció képviselői részt vettek ezen kompromisszumos módosítók kidolgozásában. Először tehát elektronikus módon szavazunk, ha pedig nem, akkor majd kérek kész felemelést. Első módosító, ki van mellette, ki van ellene, Elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A B kont, módosító ki van mellette, ellene, elutasítva. Kont A módosító mellette ellene elfogadva. Kont C mellette ellene elutasítva. Kettes módosító mellette ellene elutasítva. Hármas mellette ellene elfogadva. Négyes mellette Köszönöm, elfogadva. Ötös. Ellenőrizzük elektronikusan a négyes módosítót, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást a négyes módosítóval kapcsolatban. Elfogadva. Ötös módosító mellette ellene elutasítva. Hatos módosító mellette elfogadva. Hetes módosító mellette elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene elutasítva. Kilences mellette ellene elutasítva. 10-es és 11-es mellettük. Köszönjük, elfogadtuk. 12-es mellette elfogadva, 13-as mellette ellene elutasítva, kompromisszumos módosító A1, ki van mellette, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig nézzük meg a 82-est mellette, ellene elutasítva. 83-as mellette, elköszönjük elfogadva. A2-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most nézzük a 94-es módosítót. Ki van emellett, ki van ellene. Elutasítva. 95-ös mellette. Elköszönjük elfogadva. 4-es módosító ki van mellette, ellene elutasítva. A hármas kompromisszumos, tudom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást ezzel a kompromisszumossal kapcsolatban, elfogadva. Nézzük meg most a 108-as módosítót, ki van mellette, ellene, elutasítva. 109-es mellette elfogadva. 112-es mellette ellene nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást elfogadva. A négyes kompromisszumos, megnyitom az elektronikus szavazást, a négyes kompromisszumossal kapcsolatban lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. 122-es módosító, ki van mellette, 122-es, elfogadva. 162-es mellette, Ellenőrizzük elektronikusan a 122-est. Megnyitom az elektronikus szavazást a 122-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 162-es módosító Okafogyott tevelt. Az ötös kompromisszumos következik, megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 136-os módosító, ki van mellette, 136-os mellett, köszönöm elfogadva, nézzük meg most a hatos kompromisszumost, megnyitom a szavazást, elnézést, az 5A kompromisszumos, javítja magát az elnök, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg a hatos kompromisszumost. Megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumosról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 427-es következik, ki van mellette. Elfogadva. 146-os módosító következik, ki van mellette, ellene, elutasítva. 148-as, ki van mellette, elfogadva. 149-es, ki van mellette, ellene, elutasítva. 152-es mellette, elfogadva. 6A kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 304-es, kitámogatjam mellette, elfogadtuk. 401-es, mellette, ellene, elutasítva. 402-es mellette elfogadtuk. 443-as mellette elfogadtuk. 153-as mellette ellene elutasítva. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-8 arányban elfogadtuk.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 165-ös mellette, ellene, elutasítva. 166-os mellette, ellene, elutasítottuk. 167-es mellette, ellene, elutasítottuk. 169-es mellette, a 168-os viszont a 169 ellene, elutasítottuk. 170-es mellette ellene elfogadtuk. 172-es mellette <clears throat> elfogadtuk. 173-as mellette ellene elutasítva. 9-es kompromisszum, géppel szavazunk, megnyitom. Otwieram Zamykam głosowanie nad kompromisem dziewiątym. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 9A kompromisszum. Géppel szavazunk ismét. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 197-es mellette 185 es ellene elutasítottuk. 190-es mellette elfogadtuk. 191-es mellette ellene elutasítottuk. 195-ös mellette ellene elutasítottuk. 197-es mellette elfogadtuk. 200-as mellette ellene elutasítva. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 206-os jön mellette ellene. Ellenőriznünk kell géppel. Kérem szavazzanak a gép segítségével. 206-osnál tartunk. Tarabella úr módosítója, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kétszázhetes mellette elfogadtuk. 202-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 210-es mellette, elfogadtuk. 211 mellette, ellene, elutasítottuk. Kontbizottság 6-os módosítója mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk, nyolcas mellette ellene elutasítottuk. 9-es mellette elfogadtuk, 10-es mellette ellene elutasítottuk. 212-es mellette elfogadtuk, a11-es kompromisszum, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, úgyhogy a 220-as jön mellette, ellene elutasítottuk, Kétszáz 21-es, 22-es és 23-as együtt mellettük, ellenük elutasítottuk. 2 24-es mellette ellene elutasítva, 25 ös mellette elfogadtuk, 226-os nem, javítja magát az elnök. ...246-osról kell csak szavaznunk mellette. Ellene elutasítottuk. 227-es mellette ellene elfogadtuk. A12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 244-es mellette, ellene, elutasítva. 247-es mellette, ellene elutasítottuk. A13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A 260-as következik, mellette, ellene, elutasítottuk. 261 mellette, ellene elfogadtuk. 250 65-ös mellette, ellene elutasítva. 266-os mellette elfogadtuk 267-es mellette ellene elutasítottuk 268-as mellette <clears throat> ellene elutasítva. Elnézést, ellenőriznünk kell. A 268-asról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadtuk nagy többséggel. 270-es mellette elfogadtuk. 262-es mellette elfogadva. 272-es mellette elfogadtuk. 270 5-ös mellette ellen, mellette, ellene, elutasítottuk. 276-os mellette, ellene, elutasítva. A15-ös kompromisszum, szavazunk géppel, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A16-os kompromisszum, megnyitom erről is a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 298-as mellette ellene ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű. A 298-as géppel is kérem megszavazni. A kompromiss 7... Elfogadtuk. 17A kompromisszum. Túl gyorsan beszélek? Ez egy kicsit megzavarja a szavazást? Na jó, nyugodtabban. A17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamekam. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadtuk. 305-ös mellette ellene elfogadtuk. 308-as mellette elfogadtuk. 309-es mellette ellene elutasítva. 311-es mellette ellene elutasítva. 312-es mellette ellene elfogadtuk. 313-as mellette ellene elutasítva. 314-es mellette ellene elutasítottuk. 315-ös mellette, ellene elutasítva. 316-os mellette, ellene elutasítva. 317-es mellette, ellene elutasítva. 318-as mellette, ellene elutasítva. A18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 331-es mellette ellene elutasítottuk. 332-es mellette ellene elutasítva. 333-as mellette ellene elutasítva. 334-es mellette ellene elutasítottuk. 335-ös mellette ellene elutasítva. A19-es kompromisszum. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 344-es mellette, el, ellette még, ellene, elfogadta. Prima do kompromisu 20, otvieram głosowanie. A, 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nem előbb 344-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5 szavazati többsége. Most pedig A20-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 372-es következik mellette ellene elutasítva. 373 mellette ellene elutasítva. 374 mellette ellene elutasítva. 375-ös mellette ellene. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrözzük. 375-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Három szavazat többség. 376-os mellette ellene. Elutasítva. 377-es mellette ellene. Elutasítva. A21-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönjük. Elfogadva. 389-es mellette. Elfogadva. 390-es mellette ellene. Elutasítva. 271-es mellette elfogadva. 382 mellette elfogadva. 403-as mellette Nem, nem, erről nem szavazunk, hanem rátérünk az E23-as kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik 396-os mellette. Köszönöm, elfogadva. 393-as második részéről szavazunk mellette. Elfogadva. 404-est visszavonták, 405-ösről szavazunk mellette elfogadva, 406-os mellette, ellene elutasítva. 407-es mellette, ellene elutasítva. 408-as mellette, ellene elutasítva. 409-es mellette, ellene elutasítva. A24-es kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadva, 425-ös mellette elfogadva. 426-os mellette ellene elutasítva. 428 mellette ellene elutasítva. 429 ös mellette ellene Elutasítva. A25-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 439-es Mert harmadik része hozzá, mellette elfogadva. 441-es mellette ellene elutasítva. 442-es mellette ellene elfogadva. 444-es mellette elfogadva. A26-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 447-es mellette ellene. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 458-as mellette elfogadva. A 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. 473-as mellette. Ellene. Elutasítva. 476-os mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 471-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 478-as mellette. Ellene elutasítva. 468-as mellette ellene elutasítva. 469-es mellette akkor ezt ellenőrizzük, 469-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 4 vagy 8-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a 482 esre szavazunk, mellette elfogadva. 14-es módosító mellette ellene elutasítva. 15-ös mellette ellene elfogadva. R1-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító mellette ellene. Elutasítva. 22-es mellette e, elfogadva. 23-as mellette ellene. Elutasítva. 24-es mellette ellene. Elutasítva r er, 2 kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 37-es módosító. Mellette. Ellene. Elutasítva. 39-es mellette. Ellene. Elutasítva. 40-es mellette. Ellene elutasítva. R3-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es. Nem, 46-os, mert az elnök korrigálja magát. 44-esről szavazunk mellette, ellene elutasítva. 45-ös mellette ellene elutasítva. 46-os mellette ellene elutasítva. 47-es mellette el, elfogadva. 48-as ez okafogyottá vált. 49-ről szavazzunk mellette Köszönöm, elfogadva. 49 mellette ellene elfogadva. Most R4-es kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es módosító mellette ellene elfogadva. R5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as morosító mellette elfogadva. Ötvenkilences mellette nem, 58-as elfogadva. 60-as mellette ellene elutasítva. 61-es mellette ellene elutasítva. 62-es mellette ellene elutasítva, 75-ös mellette ellene elutasítva. 63-as mellette ellene elfogadva. R. R. Hatos kompromisszumról fogunk de Azt szeretném kérni, hogy a 70-es módosított szavazzuk meg, mivel ez nem képezi részét a kompromisszumos módosítónak. Sorry. Otwieram głosowanie nad poprawką 71. Kto jest Megnyitom a szavazást az R6-os kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig következik a 70-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 70-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 71-es mellette? Elfogadva. 72-es mellette? Elfogadva. 73-as mellette? 74-es mellette, Elena. szokafogyottá vált, 76-os mellette, Elena. ez is okafogyottá vált, 77-es mellette, Elena. 77-es módosító. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk a 77-es módosítóra. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 78-as módosító. Ez is fogyott. vált. Most pedig az elsfogadási tervezetről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönetet mondanék minden résztvevőnök, részletezben hatékony szavazásban gratulálok az előadón, Nikolson úr, kérném, hogy szóljon pár szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megint csak nagyon rövid lesz, szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan, hatékonyan végezvettük ezt a szavazást, de szeretném elmondani azt, hogy nincs is senki, aki lenne tudatában annak, hogy Európa szerte a tej ágazat milyen nehézségekkel kell, hogy megküzdjön, de kérném, valóban kérném, hogy egy valódi eszmecserét folytassunk a plenáris ülésen, ne csak magammal folytassak párbeszédet, hanem valóban mindenki hozzászólhasson ez jelentésre, és a tejágazat kívásairól mindenki szóljon, a tejágazat nehézségeiről. Európa szerte. Tehát kérném elnök úr, hogy ezt közvetítse, és a szakbizottságban és a frakciók nál és az elnökök értekezetel, és szeretném, ha azért lobbiznánk, hogy erre a hogy valódi, komoly, mély eszmecsere folyna a plenárisra. Most pedig köszönöm a részvételt. Úgy gondolom, hogy a gondoltnál, a vártnál is so gyorsabban, hatékonyabban tudtunk eljárni. Köszönöm szépen a részvételt. Hozzávszé. Köszönöm még egyszer, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Hölgyeim és uraim, egy hosszú teve, te, vitát kértünk, és ahogyan ö, Nikolson úr is elmondta, valamennyi frakció aktív volt, hiszen valamennyi frakció számára ö, világos, hogy mennyire súlyos problémákkal néz szembe a tejágazat. Ez egy kihívás előttünk, mi tudjuk, de másokat is figyelmeztetnünk kell ennek jelentőségére. Még egyszer köszönöm ezt a szavazást, elnézést a késői óra miatt, az ülést illetően ez volt az egyetlen lehetőség az ülés megtartására. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm a résztvevőknek, a képviselőknek és a tolmácsoknak is.